munkacsoport elnöke. Kollégák, áttérünk a szavazásra. Kérem, vegyék elő a szavazókártyájukat. Hét állásfoglalási eh, indítvány szól Pakisztánról. Először Pakisztánról szavazunk. Tasír kormányzó meggyilkolása a téma. Nyolcas bekezdés, szóbeli módosítás van, és Sáke asszony fogja ezt bemutatni. Thank you. Köszönöm. Nagyon röviden a nyolcas bekezdést módosítani kell, és a 17-es bekezdés pedig hasonló módosításokat tartalmaz, ezek pusztán technikai jellegűek. Van-e ellenvetés mindezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor erről szavazhatunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. A négyes bekezdésben részenkénti szavazás van, van a szobai módosító indítvány, ezt Tánok úr fogja bemutatni a 14-est a következőre szeretném módosítani. Megismétli a pakisztáni kormány eh, felszólítását arra, hogy eh, az istenkáromlásról szóló törvényt módosítsa. Eh, erre a büntető törvény 295-ös C cikkeje vonatkozik. Mohamed próféta ellen, aki megjegyzést tesz mindezekre. Köszönöm. The objections? Van-e ellenvetés? Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene. Azt gondolom, ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a második részről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös bekezdés részenkénti szavazás. Az első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es bekezdés, még egy szóbeli módosító indítvány van, ezt megint Sáke asszony fogja bemutatni. Az imént felolvastam mind a két bekezdése vonatkozó szóbeli módosításomat, tehát ezzel ezt elmondtam. Ebben az esetben ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. So next item. A következő napi rendi pont hat állásfoglalás indítványról szavazunk Brazília eh, érinti Cesare Battisti kiadatásáról szól mind a hat állásfoglalás indítvány mielőtt szavazunk, előtte módosítókról szavazunk, szóbeli módosítóról. Angelili asszony, nem? Akkor az egész állásfoglalásról szavazhatunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a név szerinti szavazást. Everybody had the time to vote. If that's the case, I close the vote. And the result is... Lezárom a szavazást, az eredmény pedig Elfogadtuk. And the next a tolmacs nem hallja a bekiabálást, így nem tudja fordítani. Elnök, az utolsó ö, szavazás az Iránnal kapcsolatos hét állásfoglalás indítvány Nasrin Satudek letartóztatásáról, az egész állásfoglalás indítványról ö, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79 a nulla ellenében egyhangulag elfogadta a tisztelt ház. Még néhány közleményt szeretnék elmondani. A tanács álláspontja az első olvasatban, illetve a bizottság álláspontját az ülés jegyzőkönyvéhez fogják kapcsolni, valamint a